Hi, good uh, morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt akartam mondani, hogy a nyári szünet előtti utolsó ülésünkön, de ez holnapra van majd. Üdvözlök mindenkit a mai ülésen. Mielőtt elkezdenénk a mai ülést, kérnek mindenkit arra, hogy hallgassák meg a tolmácsokat, akik uh, mondani szeretnének nekünk valamit. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy 37. napja állnak vitában a parlament vezetősége által egy oldalon rájuk kényszerített kiegyensúlyozatlan és igazságtalan munkakörülmények miatt a parlamenttel sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy tolmunkát nem végzünk, megértésüket köszönjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök, sok sikert a parlamenti szolgálatok másokkal való tárgyaláshoz. Mindenki megkapta a napi rendet, a mai napi rendet. Ha nincsenek megjegyzések, és nem látok jelentkezni senkit sem, a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Mint ahogy tudják, az ülést interneten közvetítjük, és az IMCO új hírlapja, a hírlapjának új száma is rendelkezésre áll. A júniusi ülési jegyzőkönyvét elfogadhatjuk, ha nincsenek megjegyzések, úgy látom, hogy nincsenek, tehát elfogadottnak tekinthetjük. Most pedig szeretném üdvözölni az osztrák elnökség képviselőjét. Schramböck asszony van itt. Az osztrák szövetségi gazdasági miniszterrel fogunk beszélgetni. Szakbizottságunk előtt ismertetni fogja a tanács munkaprogramját. Meg is adom ennek a szót, asszony, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt képviselő, asszonyok és urak, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy Üdvözlöm az osztrák csapatot is, akik most itt vannak. Köszönöm a támogatásotokat. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma, és hogy önökkel tárgyalhatok. Örülök is a kérdéseiknek, javaslataiknak, gondolataiknak. Tegnap nagyon konstruktív ezt mecserének lehettem tanulja. Számomra mint a tanácson belüli felős személynek, illetékes személynek fontos az, hogy előre vigyük a dolgokat, és hogy e, a lehető legjobban együttműködjek a parlamenttel és a bizottsággal. Miért? Azért, mert az európai gazdasági helyzetet szeretném javítani, szeretnénk javítani. Ehhez az egyeztetett gazdaságpolitikára szükség van, úgy, hogy ez a versenyképességet célozza meg, a vállalataink versenyképességét. A vállalatok hozzák létre a munkahelyeket az európai emberek számára, így szükség van arra, hogy keretet biztosítsunk, egy jogi keretet, amely ezt megfelelő módon támogatja, és fenntartható módon viszi előre. A tanácsi elnökségünk egyik prioritása az iparpolitika. A digitalizációval összekötve. Mindkettő fontos téma. Az iparpolitika átgondolása a mottónk. A digitalizáció bevonásával főleg a mesterséges intelligenciára és a robotikára helyeznénk itt a hangsúlyt. Miért van erre szükség? Egy olyan gazdasági környezetet kell létrehoznunk, amelyben az innovatív üzleti modellek sikeresek lehetnek. Mind az ipar és a nagyvállalatok, mind a középvállalatok, mind pedig a startupok számára. Tehát feladatunk közösen az, hogy egy szabályozói keretet hozzunk létre, amely a megváltozott körülményeket, melyeket a digitális változások okoznak, figyelembe vehessük, előre lássuk azt, hogy a jövőben ez hogyan alakul. Az Európai Uniós szabályok tényleges többletértéke kell, hogy előtérbe kerüljön. Ezért az osztrák elnökség ezt a témát napirendre helyezte. A jobb jogalkotás, melyel kapcsolatban már elkezdődött a munka, és melyre vonatkozóan önök is sok munkát végeztek, hangsúlyt helyezünk a továbbiakban is. Az az elv, amely ezzel összefüggésben számunkra fontos, a szubszidiaritás témája. Olyan keretet szeretnénk létrehozni, hogy azokat a területeket szabályozunk, ahol a legjobban lehet szabályozni, a KKV-k, a startupok, a scale -ok vonatkozásában, és az idevágó nagyvállalatok vonatkozásában is. A növekedés, valamint az innovációt támogató környezet a kutatással és fejlesztéssel kezdődik. A digitalizáció támogatása lényeges, és erre kell a megfelelő szükséges keretet létrehozni. Ami az innováció és a szakmai kompetenciák, eh, készségek támogatását illeti, ezt is szeretnénk előrevinni. Egy fontos szempont a digitális belső piac. A digitális belső piac nagyon fontos a számunkra, Ilyen tekintetben a szükséges lépéseket önökkel együtt fogjuk megtenni, és a bizottsággal karöltve. Annak érdekében, hogy a digitális belső piaci stratégiát jelentős módon előre vigyük. Két dossziét fogok megemlíteni, a vállalati és a közszféra információival kapcsolatos hozzáférési platform, nagyon fontos előrelépnünk ebben a témában, a lényeg az, hogy egyenlő szabályok vonatkozzanak a szereplőkre a keret révén, a jogszabályok révén, melyeket meghatározunk. Így a gazdaság a környezetvédelemmel és a fogyasztóvédelemmel kerül egy szintre. Már előre örülök annak, hogy konstruktív eszmecserét folytathatok önökkel, hogy nyíltan beszélgethetünk, és annak is, hogy az osztak elnökség alatt gyorsan tudunk majd előre haladni, megvalósítani bizonyos kérdéseket, megpróbáljuk az előttünk álló hat hónapot a lehetőségeink szerint a legjobban kihasználni, és előre köszönetet mondok a támogatásukért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a koordinátorok kapnak először szót. Nikola Dante, vagy Kárszó Vábura urat helyettesíti, ő jön. Akkor először Dánti úr kap szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a asszonynak is, hogy itt van a mai délelőttön velünk. A soro- az osztrák soros elnökségben nagyon bízunk. Ez egy évvel a választások előtt van, kevesebb, mint egy évvel a választások előtt. Nagyon fontos fél év ez, nagyon fontos jogszabályozási csomagot kell lezárni, Ebben, itt ebben a, bizottság, szakbizottságban és a parlamentben is nagyon sok fontos anyag van. Én nagyon bízom az osztrák soros elnökségnek a programjában, önben, miniszterasszony, illetve az egész technikai struktúrában, amely ön mögött áll. Nagyon remélem, hogy sikerül majd sok jogszabályozási kezdeményezést lezárni itt a belső piacon belül is. Én szeretnék egy pár kezdeményezésre rávilágítani hogy megmutassam, hogy nekünk frakcióként melyek a prioritásaink. Az első a javak csomag, ez egy nagyon fontos csomag, kettő rendelet tartozik ide. Az egyik a piacfelügyeleti rendelet, amely versenyképesebbé fogja tenni az európai vállalatokat. Egy olyan felügyeleti rendszerről van szó, amely az online rendszerre is kitérne, és így hatékonyabb működést biztosítana és nagyobb biztonságot biztosítana a fogyasztóknak. A második fontos kezdeményezés szintén a javakhoz kapcsolódik, a termékekhez. Ez is a termék jogszabályozási csomagban van, és ez is minket, mint szakbizottságot érint. Nagyon remélem, hogy a munka ugyanolyan gyors lesz, mint itt a parlamenten belül. Nagyon remélem, hogy sikerül majd az, ön, az önök elnökségenek ideje alatt általános mm, egyességre jutni a parlament és a tanács között. Szeretnék egy pár dolgot még kiemelni, pár fontos témát. Először is nekünk frakcióként, biztos oldalmúza jelentéstevünk, a webes témákkal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a webes területen a B2B üzletelés jól működjön, hogy a kiberbiztonság megfelelő legyen. Az ITRE biztos, bizottsággal is egyeztetünk, és nekünk is nagyon fontos a webes biztonság. Illetve a kiberbiztonsági sztenderdeknek az elismerése. Tisztelt miniszterasszony, nagyon remélem, hogy erőfeszítéseket fog tenni az osztrák soros elnökség annak érdekében, hogy az akadálymentesítési jogszabályt majd előre vigyék a parlament, a plenárison nagy többséggel megszavazta az akadálymentesítési jogszabályt. Ugyanis védeni kell azokat, akik valamilyen fogyatékkal élnek, ők a legkiszolgáltatottabbak a társadalmakon belül borzasztó, hogy a tanácson belül van egy olyan blokk, amely nem hagyja, hogy előre vigyük ezt az akadálymentesítési jogszabályozást, és így nem tudjuk megvédeni azokat, akiknek erre valóban szükségük lenne. Nagyon jó lenne, hogyha a parlament által nagy többséggel megszavazott jogszabály előre mehetne, előre mehetne. És akkor egy politikai megjegyzés, mi a belső piaccal foglalkozó szakbizottság vagyunk, amely a szabad áramlásra, szabad mozgásokra és áramlásokra ö, a, alapul. Mi olaszként nagyon aggódunk, ugyanis azt látjuk, hogy a migráns áramlatokkal kapcsolatban vannak olyan események, amelyek kihatnak a termékeknek a szabad áramlására is új akadályok, új határok kerültek bevezetésre, illetve illetve vannak határok. Nekem, mondom még egyszer, Olaszországként ez aggodalmat okoz. Ne felejtsük el, hogy a belső piacnak az alapja a szabad áramlás, a szabad mozgás. Ezt az alap elvet nem szabadna nem tiszteletben tartani, ugyanis az igen nagyban ki tudna hatni az Európai Unió fejlődésére. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm. András Vácsnak szakadom meg a szót. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Érkezik Trump. Parliament also more difficult than normally. Érkezik Trump úr lassan Szeretnék ahhoz csatlakozni. Ähm, Valóban lényeges tartalmi különbségek vannak ez szakbizottságon belül is, és ennek ellenére fontos az, hogy frakciókon átnyúló, konkrét, konstruktív megállapodásokra jussunk. Valóban ez, ez meg is történt ebben az esetben is. Ez tulajdonképpen az Európai Unió pozitívuma, ez a személyes tapasztalatom. Mivel az iparpolitikával kapcsolatban már az ön, önök elnöksége előtt is találkoztunk, hadd mondjam el, hogy nyilvánvaló probléma, hogy egyrészt a populisták azt mondták, hogy Európa nem működik, és ez eleve rossz út. Mi azt mondjuk, hogy Európa a legjobb megoldás, amit valaha kontinensen találtunk. De sajnos és ezért mondom ezt ma ilyen nyíltan, pont a belső piacsal kapcsolatban, hogy nem vagyunk mindig abban a helyzetben, vagy nincs meg az akarat más intézményekkel, hogy alkalmazzuk a belső piac teljes logikáját. Pedig csak ekkor lehetne a belső piac erejét teljesen felhasználni. Hogyha a tagállamok mindig engednek ezen azon a ponton, akkor nem működik a belső piac, és akkor a populisták kerülnek előtérbe. Ezért kell nyíltan megkérdeznem, hogy vajon a, működhet-e a belső piac, ha csak 80%-os a működési készsége, vagy pedig eh, teljes eh, mértékű működés kell ahhoz, hogy a polgárok lássák az előnyét. Dante kollega is eh, említette azt, ami valóban egy fájdalmas kérdés. Amikor 2005-ben a parlamentbe kerültem, és azért mesélem ezt el, mert a munkatársaknál talán tovább régebb óta vagyok itt. Akkor történt a vám jog első modernizálása az adójogból, az ad, a hozzájárulások és minden egyéb olyan elem, amelyet 2011-ben megakadt, mert a tagállamok nem akarták. 2009-ben még egyszer fel benyújtották ugyanezt, és 2013-ban ugyanazzal a tartalommal, ugyanazzal a próbálkozással, és valószínűleg az önök elnöksége alatt újra benyújtják, és megint el fogják halasztani. Ez azt jelenti, hogy 15 éve vagyok itt, és semmi nem történt. Ezt sem magamnak, sem az állampolgároknak nem tudom megmagyarázni. Azt kérem Sömrek asszony, hogy nem tudják-e megfontolni azt, hogy az elnökség alatt ezt a a nyilvánosság számára népszerűtlen és érdektelen témát eh, újra felkalorolják, hogy végre megtehessük a következő lépést 15 év múltán megérni. Ha ebben segíteni tudok, és nem csak én, hanem a néppárti frakcióban sokan mások, akkor nagyon szívesen tennék. Köszönöm, hogy eljött ma. Köszönöm az Álda nevében pedig eh, Gráncola asszony. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Üdvözlöm Önöket a szakbizottságban. Köszönöm a bevezető megjegyzéseket. Teljes mértékben egyetértek, különösen az a jobb szabályozás, jobb jogalkotás megjegyzéseivel, de aláhúznám azt is, hogy jelenleg több mint 300 nyitott dokumentumon kell dolgoznia az elnökség idején, ez a szakbizottság a legfontosabbakkal foglalkozik. A jelenlegi EU-s körülmények között nyilvánvaló, hogy ha valami most um, lényeges, az az Európai Unió jövője. Az euroszkeptikus ország, az egyik euroszkeptikus országból jövök, de mégis az emberek még ért, ha valamit értékelnek az EU-ban, az, az, az a belső piac az önök elnöksége most valóban megváltoztathatja az EU érzékelését, azt, ahogy a, a közvélemény érzi, látja az EU-t. Három nagyon fontos dokumentum van a frakcióm számára. Az egyik az árucsomaga, az árucsomag, mint ön is már említette, lehet egységes, csak akkor lehet egységes piac, belső piac, hogyha a kívülről beérkező termékeket ellenőrizzük. Tehát az ellenőrzés az, amit én hangsúlyoznék, nem pedig a, a belső piacba lépés gátlása. A bizottság rengeteg módosítót nyújtott be erre vonatkozóan. Ugyanakkor, mármint a szakbizottságunk, a kölcsönös elismerés a, az első piacon. A második kérdés, azt kell garantálnunk, hogy a cseh termék ugyanolyan biztonságos legyen, mint a német vagy az osztrák. Szeretném hallani, hogy elkötelezetten tovább viszik ezeket a dokumentumokat, és megpróbálják mielőbb lezárni, hiszen ez egy nagyon fontos jogalkotási javaslat. A következő az Európai Akadálymentesítési törvény, ahol Nikola Dante kollega már említette. Azt szeretném kérdezni, hogy illetve hallani, hogy kijelentik, hogy dolgoznak, és még az elnökség alatt egy végleges megállapodásra kívánnak jutni. Szeretném aztán hallani, hogy mi a véleményük a tagállamok közbeszerzési kérdések -e csomagba való bevonásáról, mint tudjuk a, az európai GDP-nek a 20%-át adják a közbeszerzések, nem szeretnénk, hogyha ebből az óriási piacból kizárnánk bárkit is. Ha a, az egyéb dokumentumoknak a megállapodása, mint a Telekom csomag, ahol én magam is előadó voltam, de sok más is arra épül, hogy az akadálymentesítés a fogyatékossággal élők hozzáférését is biztosítja ez a dokumentum. Ha ez nem sikerül az elnökség alatt, akkor ez azt jelenti, hogy arra egy, egy, egy sor korábban elfogadott dokumentumra is jelentős hatással lesz a, az a tény, hogy ezt a nagyon fontos csomagot nem fogadják el. Remélem mégis, hogy sikerül, és még azt szeretném kérdezni, hogy a tanácson belül hogyan kívánják eh, a tárgyalásokat folytatni az autóbiztosítás eh, kérdését. Ez egy nagyon fontos az állampolgárok, különösen a kisebb tagállamok eh, számban élők számára, akik nagyon gyakran mozognak. Azt hiszem mindent meg kell tenni, hogy a biztosításhoz való hozzáférést biztosítani kell, a kockázatokat csökkenteni. Miniszter asszony, köszönöm szépen, és minden jót kívánok az elnökségi munkához. Köszönöm. Kárász kollega. Köszönöm szépen, miniszter asszony, üdvözlünk Önt az Európai Parlamentben. Látja, hogy a prioritások között, amit a tanács elnöksége meghatározott, és amit mindannyian támogatunk, maradnak még olyan prioritások is, amelyeket fel szeretnénk gyorsítani, mint a digitális belső piac. Mm, ennek is van napi jogalkotási munkavetülete. Azt kérnem, hogy az osztrák elnökség számára fontos dokumentumokat engedjék, hogy mi magunk is elvégezhessük, mint például a piaci felügyelet, stb mert hogyha az osztrák elnökség alatt eh, valamit le tudunk zárni, az mindig az európai sikeres válaszokat fogja jelenteni a folyamatosan jelentkező kihívásokra. A piaci felügyelet egyik ilyen kérdés, a többi érintett kérdés, az előttem szólóktól elmondott kérdés is ugyanilyen. Schwab kollega jelezte, a vámjog kérdését. Technikai jellegűnek tart, hangzik, de igazából egyfajta politikai bomba. Azt reméljük, hogy az osztrák elnökség idején elutasítják azt, hogy ezt tovább halogassák, és végre elkezdhetjük a munkát. Nem azt mondom, hogy ez alatt a ciklus alatt le akar, tudjuk, hogy nem lehet lezárni, de egy újabb halasztás azt hiszem, az rendkívüli káros, sőt nevetséges hatással lenne. Úgy gondolom, az, aki Brüsszelbe jön, az most igazából a, a NATO miatt jön Brüsszelbe, nem pedig az Európai Parlament miatt, hiszen eh, néhány nap múlva Putyinnal is találkozó lesz, és eh, hogyha nem tudunk függetlenebbé válni, ha a belső piacot nem sikerül erősíteni, hogyha a belső piaci eh, feszültségeket nem csökkentjük, akkor a digitális a munka digitális világában nem tudunk előrébb lépni, és akkor más hatalmak alatt szétmorzsolódunk, és nem tudjuk a gazdasági erőnket a jövő számára megmenteni. Éppen ezért mindaz, azt kérem, hogy mindaz, ami megköti a belső piacot, azt csökkenteni kell. Növekedést, foglalkoztatást kell a belső piacon teremteni. Mindaz, ami a belső piac definícióján, a KKV-kra vonatkozóan megjelenik, azt vegyék figyelembe. Ugye minden dokumentumban definíciós probléma van, az érintettek eh, köréről, és a definícióm de facto az esély vagy a kockázat. Úgyhogy ezért azt kérem, hogy a dokumentumoknál a definíciót eh, bővítsék. A, a nagy és kicsi közti differenciálás kárára bővítsék, azért, hogy támogassák ezeket a gondolatokat, azt kérem önöknek, hiszen a vállalatok eh, verseny funkcióját eh, gyengítjük a belső piacon. A prioritásokat remélem a parlamenttel együtt majd közösen fogjuk tudni eh, megfelelő formában dolgozni, eh, feldolgozni. Köszönöm szépen. Pascal Ájsát a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és üdvözlöm miniszterasszony a szakbizottságban. Belső piac fogyasztóvédelem a feladatunk, és ön is helyesen mondta, hogy a digitalizálás az egyik prioritás. A világ holnapra önnek, nekem, a gyerekeimnek digitális világá válik, és úgy gondolom, hogy az összes vállalatnak fel kell készülni erre a folyamatra, és a digitális világ előnyeit meg kell ismerni, azért, hogy használhassák is. Mi, Európai Parlamentként, politikaként keretfeltételeket kell, hogy határozzunk a jövőbeni vagy jelenlegi digitális világ számára. Nagyon sok beszédben azt hallom, hogy ez prioritás, hogy a digitális kereteket meg kell adni, de ez csak üres szólam, mert akkor, amikor tényekről van szó, akkor a tagállamok gyorsan arra a felismerésre jutnak, hogy nagyon sok minden csak akkor fogadható el, hogyha a nemzeti joghoz igazítják. Azt kérem előadóként, hogy ráadásul ez is benne van az önök prioritásai között a garanciális jogok. Gebhardt kollégával a trilóguson belül is már találkoztunk ez ügyben. A digitális tartalommal kapcsolatos szerződések, amiről szó van, azt hiszem három éve foglalkozunk ezzel a parlamenten belül, nagyon konkrét formában, és azt hiszem okosan is, és próbálunk egy közös parlamenti álláspontot kialakítani, de a, az áruk távértékesítésével már három éve várunk a tanács úgynevezett general approach-ára. Világos mindannyiunk számára, hogy a tanács most végre meg kell, hogy csinálja a maga dolgát, meg kell, hogy tegye, hogy az osztrák elnökség sikeresen lezárassa ezt a dokumentumot. Ez azt jelenti, hogy 28 tagállamban ugyanaz a jog lenne hatályos. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a fogyasztókat, vállalatokat rávenni arra, hogy a belső piacot saját sikerüknek tekintsék. Úgy gondolom a szubszidiaritás elve ebben az esetben ellenkező hatással lenne. Ha a digitális egységes világot 28 különböző jogrenddel működtetnénk, az visszalépést jelentene. Nem jót és pozitívat érnénk el, hanem vissza zuhannánk a belső piac, a mögött kullogna, amire a fogyasztóknak, vállalatoknak a piacon szüksége van, illetve amit megtapasztalnak. Azt kérem ezért, hogy próbálják a tanácsot arra rávenni, hogy ezt az általános felfogást, a general approachot gyorsan fogadja végre el. Szilárd meggyőződésem, és Gephardt kollégának is gondolom, és Foster kollégának, és akik együtt dolgoznak el dokumentumon. Tehát szilárd meggyőződésem, hogy önök az elnökség idején ezt sikerre vihetik. Ez siker lenne a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt, hiszen növelnénk a fogyasztóvédelmet, a vállalatok számára pedig olyan kereteket alkotnánk, amelynek amelyel egyszerűbben dolgozhatnának. Kérem önöket tehát, hogy erre, az, erre a jogi aktusra vonatkozóan eh, kényszerítsék ki a General Approach-ot, és vigyék, eh, zárják le a dokumentumot. Köszönöm szépen, Gebhardt asszonynak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bevezetőjét. Nikola Danti kollégával egyetértek, akkor, amikor azt mondja, hogy az egyik legnagyobb vívmány a mozgásszabadság az Európai Unióban. És az emberek mozgásszabadsága az egyik alapja annak, hogy szabad belső piacunk legyen az EU-ban. Egyik sem lehet a másik nélkül. És éppen ezért egy óriási kérés az EU-ban, hogy ezen dolgozzunk, hiszen az európai nagy projektet nem szabad azzal tönkretennünk, hogy újra határokat húzunk mindenütt, mert ez pont az ellenkezője annak, amit jó belső piacnak és amit jó digitális belső piacnak tekintünk, és amire szükségünk is van, és nagyon helyesnek tartom, hogy az elnökség prioritása. A belső piac sikerét nyilvánvalóan akarjuk, amit eh, Demo kollega mondott, egy olyan dokumentummal van most dolgunk, amely magában hordozza a bukás veszélyét, mert a tanács még nem siker, tanácsban még nem sikerült közös álláspontra jutni. Ha október 12-ig nem sikerül ezt a közös álláspontot meghatározni, és nem, még mindig nem világos, hogy a tanács mit is akar az okos termékekkel, akkor azzal a digitális tartalmak projektje is veszélybe kerül, mert ezek nélkül ez nem lehetséges. Ez pedig nem lenne jó. Nem lenne jó, hogyha kudarcot vallanánk egy ilyen rendkívül fontos politikai területen, hiszen az elnökség számára is bukást jelentene. Hadd idézzem az elvet, a, az időről időre való rohanás az abszolút nem idevaló. Úgy gondolom élen kellene eh, járnunk. A digitális eh, konvenciót, egy megállapodást nem fogjuk tudni véghez vinni. Hogyha le kell arcszerűen erről mondanunk azért, mert a tanács azt mondja, hogy hogy majd valamikor a termékek távértékedésébe ezt felveszik, hát ne haragudjon, ezt nem fogjuk tudni elfogadni. És azt sem tudjuk elfogadni, hogy az okos termékeket majd egyszer felveszik, és minden, ami a leasinggel, bérbeadással, összefügg, az most kikerül. Ez egy hatalmas jogszabályi hiátus lenne. Azt hiszem, hogy jelenleg gát, a mi munkánkat gátolja a tanács egyszerűen lehetetlenség, ha azt mondják, hogy majd decemberben talán megoldásra jutunk, az túl késő és akkor nem fogjunk tudni lezárni ezt az egészet, és óriási kár lenne a digitális belső piac, a belső piac számára, hiszen ez az önök prioritása is. Uh, we have Mr. Agnew, please. Köszönöm szépen. Agnew asszony, tessék. Thank you, Chairman. Uh, good morning. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, miniszterasszony. Kormánya nagyon hasznos uh, álláspontot foglal el a Brexit-tel szemben. Számomra ezt jól látni, mert az elkövetkező hónapokban sokat fognak a tanácsban tárgyalni a Brexit utáni kereskedelmi kapcsolatokról az EU és az Egyesült Királyság között. Viszont nem téveszthető szem elől az, hogy több millió, de biztos, hogy több százezer KKV akar, uniós KKV akar az Egyesült Királyság piacához hozzáférni, és fordítva is. Ügyeljünk arra, hogy a politika ne gátolja ezt meg. Reménykedem abban, hogy az osztrák kormány majd megfelelő kontextusban fogja kezelni ezt a kérdést a tanácsban. A kereskedelem mindenki számára jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szénalova asszony, tessék. Také vás tady vítám. A... Köszönöm szépen, üdvözlöm minisztere asszony. Köszönöm a bevezetőt, nagyon érdekes, elolvastam a programjukat is. Két témáról szeretnék említést tenni, melyek a szakbizottságunk számára fontos témát jelentenek. Örülök annak, hogy programjukban konkrét kezdeményezések szerepelnek, melyeknek célja az, hogy az Európai Unió állampolgárai jobban bízzanak az élelmiszerek biztonságában. Lényeges az, hogy döntő az, hogy a fogyasztók bízzanak ezekben a termékekben, ezért kell egységesíteni és megbízhatóvá tenni a címkézést. A bizottság áprilisban az új fogyasztás, fogyasztási politika keretében konkrét javaslatokat terjesztett elő. Ugyanakkor azonban meg kell állapítanunk azt, hogy ez a javaslat néhány ponton még feljavítandó. Mi az önvéleménye? a termékek címkézése javítandó-e? A termékek néha ugyanazon márkanév alatt kerülnek forgalomba, de az összetevői eltérnek, attól függ, hogy melyik piacon kerülnek értékesítésre. A, fogyasztás, a fogyasztóvédelem nagyon fontos a számunkra. Továbbá a, hogy a termékek akadályok nélkül kerüljenek piacra. Remélhetőleg az ezzel kapcsolatos anyagok hamarosan piacra kerülnek, az akadálymentesítés is nagyon fontos. Örülnénk, ha az osztrák elnökség foglalkozna ezzel gyorsan. Köszönöm szépen, köszönöm és gratulálok az osztrák elnökséghez. Az osztrák elnökség után Románia következik, hazám, én egy kicsit beszélek románul, szólt közbe az osztrák elnök. Az IMKO szakbizottság tagja vagyok, az ötne felszólókkal mind-mind egyet tudok érteni. Támogatom azt, amit Kárász képviselő elmondott. A KKV-kkal foglalkozó csoportközi bizottságban dolgozom vele együtt, és akkor, amikor ebben a csoportban megbeszéljük a KKV-k helyzetét, újra és újra elhangzik az a követelmény, hogy tegyük, könnyítsük meg a KKV-k helyzetét akkor, amikor a piacra jutásról van szó, a közbeszerzésről van szó. Nagyon fontos. Én Üzletasszony vagyok, három gyárat igazgatok hazámban. Így fontosnak tartom azt, hogy megfelelő legyen a technológia is. Egy mikrovállalatban 9-10 alkalmazottal, de megfelelő technológiával jól lehet működni. Előadó vagyok, frakcióm nevében előadó vagyok, érdekelne engem a következő késedelmes fizetés. El tudná mondani, hogy mit gondol az ezzel kapcsolatos javaslatról? A késedelmes fizetésnek melyek lesznek a kihatásai? Mint említettem, a, emellett a KKV-kkal foglalkozó jelentésnek is az előadója vagyok. tagállami szinten és uniós szinten vannak szabályaink, small, ott van a Small Business Act, de ha a gyakorlatot nézzük, akkor megállapíthatjuk azt, hogy az ezzel kapcsolatos végrehajtás nem megfelelő. Ha megnézzük a 2019-es költségvetést, remélem, hogy a véleményemet holnap megszavazzák. A lényeg az, hogy nagyobb költségvetést biztosítsunk, a KKV-k támogatására. A belső piac a KKV-kra alapoz, mindannyian tudjuk, mindannyian ismerjük az ezzel kapcsolatos százalékokat. Nyilván önök egyedül hat hónap alatt nem tudnak megoldani minden problémát, de figyeljenek arra, hogy a tagállamok számára hol van a határ. A nagyváltók esetében nagyon fontos az elszámoltathatóság. Ennek ellenére van, kialakulnak monopóliumok, ez árt a KKV-knak. Sokan emiatt bezárják kapujukat, megszüntetik eh, tevékenységüket. Ausztriában sok KKV dolgozik. Kérem, hogy eh, hangsúly, hangsúlyt helyezzék a KKV-kra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. mindazok, akik fel akartak szólalni, szót is kaptak. Úgyhogy most szeretnék még valamit mondani én is. Az osztrák elnökség motója egy védelmező Európa. A fogyasztók is ezt várják Európától. Az osztrák elnökség a jó munkahelyekre és a versenyképességre helyezi a hangsúlyt a belső piac az egyik legfontosabb komponense az uniónak, és ezzel lehet jó munkahelyeket biztosítani, és versenyképességet is. Az osztrák elnökség azt mondja, hogy olyan szabályokat kell elfogadni, amelyeknek világosan többletértéke van az unió számára. Itt két dossziét szeretnék megemlíteni, amelyek hozzánk tartoznak a szakbizottságunkhoz. Egyébként ezeket a kollégáim már megemlítették. Az egyik a hozzáférhetőség dossziéja. Nagyon sok állampolgár számára fontos, és várják is azt, hogy Európa fellépjen ezen a téren. A tanácson belül blokkolták a helyzetet, de reménykedünk abban, hogy az osztrák elnökség majd ki tudja segíteni ebből a tagállamokat, ebből a padhelyzetből. A másik dosszié a belső piacsal kapcsolatos, lényeges az európai együttműködés szempontjából, és amely a parlament számára nagyon fontos, viszont a tanácsban probléma. Két dosszié, de említettem én, a kollégáim más dossziékra is kitértek, de ezek azok a dossziék, amelyek esetében látjuk az európai többletértéket, és kérem is az elnökséget arra, hogy segítsen bennünket abban, hogy előre vigyük ezen dossziék ügyét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az önök hozzájárulását, az önök kérdéseit. Sok mindent magammal viszek ebből a vitából, sok minden most került a felszínre, és ezen túl foglalkozni fogunk ezekkel a kérdésekkel. Felszólalásom után megpróbálok sok mindent magammal vinni, mint mondottam, de itt is megpróbálok megválaszolni mindent, ha valami nem, mit nem sikerül, akkor később válaszolok, majd erre állok elébe. Elnök asszony említette, hogy a védelmező Európa a mottónk, a tanácselnökségnek mottója. Nagyon sok mindent besorolhatunk ezen motto alá. Nyilván az egyik a versenyképesség és jólét, digitalizáció és belső piac révén. Ez világos, erről beszéltünk. Itt arra gondolunk, hogy a szabad, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását támogatjuk a külső határokat más területen kezeljük, más terület foglalkozik ezzel, de mi is szeretnénk erre összpontosítani, mert ez fontos az áruk és szolgáltatások szabad mozgása szempontjából. Ez olyasmi, amit mindenki előnyként érezhet nap mint nap erre fogunk összpontosítani. A másik nagy témakör, amiről önök is említést tettek, a nagyvállalatok, a KKV-k és a startupok helyzete. A nagyvállalatok véleményem szerint, az én személyes véleményem szerint is, az IT és telekom területen 22 tapasztalatot szereztem 15 évig igazgatója is voltam az egyik vállalatnak, és azt látom, hogy a nagyvállalatok csak akkor lehetnek sikeresek, ha a KKV-k is, a középméretű vállalatok is sikeresek. Ha a KKV-k nem vesznek részt a digitalizációban, innovációban, a pályázatokban, akkor a nagyvállalatok helyzete is gyengül. A, Ausztriában a vállalatok 98%-a KKV. Ezért kell rájuk helyeznünk a hangsúlyt, én is ezt fogom tenni. Ezt az ökoszisztémát kell támogatnunk és előre vinnünk. Újra és újra gondolnunk kell rájuk. Köszönöm, hogy kitértek erre. A tanácselnöksége mindig szem előtt fogja tartani a KKV-kat. És akkor most nézzük az egyes kérdéseket. A piacfelügyelet, az áruk, árucsomag és harmonizáció nagyon fontos témák Május 28-án a tanács, a versenyképességi tanács egy általános megközelítés ért el a kölcsönse ismerésről szóló rendeletről. Véleményem szerint, véleményünk szerint ez átfogó és kiegyensúlyozott javítja a kölcsönös elismerés elvének az alkalmazását. Reménykedünk abban, hogy az Európai Parlamenttel még az év vége előtt sikerülhet megegyeznünk. Számíthatnak erre. Rendes ütemben szeretnénk előrevinni a munkát. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az uniós piacra kerülő termékek megfelelnek az elvárásoknak és a szabályoknak ha erőteljes harmonizációt írunk elő az Európai Unión belüli kereskedelemre, akkor az érték erősíthető, 5 millió európai vállalatot lehetne az Európai Unión belül támogatni. Ezért támogatom én is és kollégáim is ezt a területet. Ami a Platform to Business témát illeti, ez is egy lényeges témánk, és nagyon fontos a KKV-k számára is. Ilyen tekintetben azt mondom, hogy kevés az olyan platform, amelynek erőteljes a piaci helyzete. Jó tapasztalatokat szereztünk Ausztriában, ezen a téren van egy szabályunk, a az idegenforgalom terén a lehető legkisebb vállalatoknak lehetővé tesszük, azt, hogy piacon a, piacra dobhassák szobáikat. Nem akarjuk azt, hogy három nagy platform uralja a helyzetet, nem akarjuk azt, hogy a középméretű vállalatok uralják a helyzetet. Nagyon gyorsan elindítjuk az ezzel kapcsolatos munkát, és No, a november 29-30-i versenyképességi tanácson megfelelően fogunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Továbbra is szeretnénk ambiciózusak maradni. A parlament támogatását kérem azért, hogy hamarosan elindulhassanak a háromoldalú egyeztetések. Reményeink szerint még az európai választások előtt le is zárulnának ezek. Az akadálymentesítés hozzáférhetőség témájáról sokan beszéltek, az ezzel kapcsolatos jogszabály témájában a bolgár elnökség zalat, alatt zajlottak a tárgyalások, háromoldalú egyeztetések, és jelentősen előre is léptünk. Komplex dosszié, de szeretnénk elérni sikereket a témában a legdöntőbb, legnehezebb kérdések kapcsán még nem sikerült sajnos megegyeznünk. Kérem, ezt tartsák szem előtt, akkor, amikor erről beszélnek. A legnagyobb probléma az irányelv hatája. Nyilván ez is mutatja, hogy mennyire fontos a dosszié. Figyelembe fogjuk venni, a kérésünk pedig az, hogy a lehető leggyorsabban előre lépjünk. Szeretnénk ugyanis önökkel a dosszié ügyét lezárni. A trialógus legutolsó fordulója tegnap volt, izgatottam már az eredményeket, amelyeket még nem ismerek, de pontosan azért, mert említették, intenzíven beszélgetni fogok erről a kollégáimmal. Vámkódex. A vámkódex egy problémás téma. Önök kiemlíte, kiemelték ezt a témát néhány eh, IT rendszert, majd csak 2025-ben vezetnénk be 2020 helyet. A bizottság áprilisban határozta meg javaslatát, minden attól függ, hogy a technikai munka hogyan zajlik. Az önök javaslatát eh, átadom a pénzügyminisztereinknek, velük is megbeszéljük ezt a kérdést, és kérjük őket, hogy lépjenek előre. Lényeges az is, hogy ne felejtsük el, hogy a, az európai gazdasági helyzetet szeretnénk erősíteni. Tehát mindent figyelembe fogunk venni abban, amit elmondtak. Közbeszerzés, nem mentem bele a közbeszerzés részleteibe az előbb, ami pedig a hozzáférhetőségi javaslatot illeti, az önök megfigyeléseit el magammal viszem, köszönöm, hogy felhívták a figyelmünket ezekre. Ami a, általában véve a közbeszerzési csomagot illeti, nyilván a közbeszerzési hatóságok feladatait kell feljavítanunk. A bizottság hatásvizsgálata a nagy közbeszerzési pályázatokra lehetőségeket biztosít a számunkra, majd meglátjuk, hogy hogyan lépünk előre. Az osztrák elnökség készen áll arra, hogy a nem, ezen nem jogalkotói dossziéval kapcsolatban megtegye maga hozzájárulását, tehát sikra szállni fogunk ezen dosszié mellett is. Ami pedig a digitális belső piacot illeti, nyilván nagy prioritást jelent ez, és önök is felszólásaikban újra és újra kitértek erre. Szeretnék utalni arra, hogy közösen többletérték hozható létre az európai gazdaságra nézve 415 milliárd eurót jelent ez évente, a platformok az európai adatgazdaságba integrálódnak, jelentős lépésekről van szó, és önök bízhatnak abban, hogy bár a hat hónap nem túl hosszú idő, de megpróbálunk gyorsan előrelépni. Nagyon örülünk annak, hogy a bolgár kollégák, lehet, hogy valaki a bolgár kollégák közül is itt van, tehát hogy a bolgár kollégák a Single Digital Gateway területén előreléptek. A digitális gazdaság véleményem szerint egy modern és kiegyensúlyozott szabályzást igényel. Helyén valóan jegyezték ezt meg önök, és mi ennek megfelelően fogunk eljárni. Szeretnék még a kiberbiztonságról is beszélni. A zeniszai ügynöksége fontos a tegnapi találkozónkon is kitértünk erre. Támogatnunk kell a nemzeti erőfeszítéseket. Ezt a szervezetet támogatnunk kell, hiszen ez a szervezet támogat és segít. A digitális belső piac témakörében fogjuk előrevinni ezt. Távértékesítés, zajlik a munka a tanácsban ezzel kapcsolatban. Véleményem szerint egy jó és világos szabályról van szó. A lényeg az, hogy gyorsan előrelépjük meg a tárgyalási mandátum. Én megetettem azt, amit önök elmondtak, kollégáimmal oda fogunk figyelni a más területekkel való kapcsolatra, nem minden esik az én hatáskörömbe, vannak olyan dolgok, amelyek más minisztériumok hatáskörébe tartoznak. Köszönöm szépen ezt a hivatkozást is. New Deal for Consumers, új, ez egy nagyon új dosszié, vadonatúj dosszié. Az európai fogyasztóvédelem korszerűsítéséről van szó. Lényeges az, hogy a fogyasztók valamint a vállalatok is ugyanolyan figyelmen részesüljenek. Úgy kell megfogalmaznunk a szabályokat, hogy mindenkire nézve egyelőek legyenek, vállalatokra és fogyasztókra nézve is. Örülök annak, hogy a tárgyalások, a konstruktív tárgyalások már elkezdődhettek. Az illetékes biztossal egyeztettem, Szeretnénk az összes tagállam, a parlament és a bizottság véleményét is meghallgatni ezen kényes kérdésben. Egységesítenünk kell a fogyasztók miatt, másrészt viszont el kell érnünk azt is, hogy egy kiegyensúlyozott megoldással a vállalatok, és itt konkrétan a KKV-kra gondolok, mert ez nem a koncernekre, a nagyvállalatokra fog vonatkozni, hanem a kis, a kis és középállatokra, amelyek a helyi termékekre és anyagokra kell, hogy hagyatkozzanak. Fontos prioritást jelentenek ilyen összefüggésben. És az, hogy megvalósítsuk a fogyasztóvédelmet, de emellett sikerüljön védenünk a középvállalatokat, másrészt, úgy, hogy nem rovunk rájuk túlzott terheket, fontos, kihívást jelentő feladat, és ezért szeretnék is köszönetet mondani a támogatásért. Végezetül pedig szeretném elmondani azt is, hogy teljes mértékben támogatom önöket Mindenek előtt a belső piac előmozdítása évek óta az egyik hangsúlyos pont munkámban. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much, uh, Mrs. Minister. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy válaszolt az összes kérdésre. Nagyon köszönöm, hogy ilyen pozitív üzenettel zárta a felszólalását. Szerintem ez nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára. A belső piacnak a működése nagyon fontos, erről meg vagyunk győződve. Nagyon sok szerencsét kívánok az elnökséghez. Remélem, hogy a hány anyagot csak lehet, annyit le fogunk tudni zárni ebben a hat hónapban. So, uh, it means we can uh, go on. Ez azt jelenti, hogy akkor folytathatjuk a rendi pontunk, pontunk, pontjaink tárgyalását. Először is a jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról részünk következik. A, a hozzáférés követelményeire vonatkozó rendelkezésekről fogunk beszélni, és én fogom kezdeni, ugyanis Martin Okegárd most nincs itt, Inkább folytassuk a digitális tartalomszolgáltatás irányuló szerződésekkel. Köszönöm szépen. A miniszterasszonyjal való vita során említettem már, hogy az osztrák elnökséggel van némi gondunk e kérdéssel kapcsolatban. Tudjuk, hogy az osztrák elnökség kezdettől fogva ellenezte ezt a két javaslatot, ezért nagyon fontos, hogy nyomást gyakoroljunk képviselőként erre. Ma a nyári szünet előtt ez az utolsó technikai ülés, és csak két téma maradt hátra. Az egyik az, hogy az okos termékekkel hogyan bánjunk, a másik pedig a harmonizáció. Nos, ez az a két kérdés, ami nyitva maradt, rendkívül mértékben politikailag terhelt, és nem lehet technikai megbeszéléseken tárgyalni róla, hanem a trilógusokban. Valóban igaz az, hogy a tanács eddig még vonakodott felvenni az okos termékeket a digitális tartalmakba. Az volt az érvelésük, hogy ez a távértékesítésbe tartozik. A parlament mindkét jelentésben, a Gebhardt Foss és a Marimo jelentésben egyaránt azt mondta, hogy ennek semmi értelme, mert a digitális okos termékek digitális termékek, és a digitális részüket, legalábbis ezt a részt a digitális tartalomban kell letárgyalni. A tanács ezt továbbra sem akarja, és ez jelentős problémát okoz. Ugyanakkor a tanács eddig semmiféle általános álláspontot nem dolgozott ki a termékek távértékesítéséről kapcsolatban, arról, hogy az okos termékeket ott akarná tárgyalni. Tehát igazából nem is tudjuk, hogy mit akarnak csinálni, ami jelentős mértékben gátolja a digitális tartalomtárgyalásokat, és nem fogadhatjuk el azt, hogy egy ilyen nagyon fontos kérdést tulajdonképpen a digitális dolgok minden részét, kezdve az okos autótól az, az önvezető autó, ég a mobiltelefon, mosógép, stb. stb. stb. hogy mindezt tehát kivegyék a tárgyalásokból, és ne tudjuk, hogy mi történik velük majd a jövőben. Ez az a gát, ami előtt most állunk, és eh, egy darabig nagyon jól állt a dolog a bolgár elnökség idején, talán, hogy ott le tudjuk zárni, és határozottan köszönetet szeretnék mondani a bolgár elnökségnél, mert eh, nagyon sok jelentős lépést tettek. De amíg a tanács egésze összességét tekintve nem kész arra, hogy ezt világosan elmondja, és a parlamenten belül valóban nincsen egyetlen egy frakció sem, amely azt mondaná, hogy igen, úgy akarjuk, ahogy a tanács akarja, addig, eh, és a úgy gondolom, hogy ez egy jelentős probléma a parlament egységességének ellenére. Most pedig azt halljuk öntől, hogy az elnökség tervezi, hogy ezen dolgozzon, de talán csak decemberben. Csak akkor akarol majd egy eh, általános álláspontot kidolgozni, vagy lezárni a termékek táv értékesítéséről. Ez azt jelenti, hogy az európai választásokig már nem fogunk tudni nem fogjuk tudni ezt véglegesíteni, hiszen ön is tudja, hogy áprilisban van az utolsó plenáris, a Brexit tárgyalásokkal és a több éves pénzügyi tervel fog ez foglalkozni, és tudja ön is, hogy ezek már rendkívül telített ülések. Úgyhogy ez adott esetben azt jelenthetné, hogy ezt a két dokumentum, ezzel a két dokumentummal nem tudunk foglalkozni, annak ellenére, hogy három éve dolgozzunk ezen a parlamentben. És az egész most az államok akarat hiányán egyetlen egyet kérdés miatt, egyetlen egy kérdés miatt bukik meg. Az összes pontot elfogadták, az összes többit, és ez sajnálatos, mert tudjuk, hogy pontosan ez a terület mennyire fontos az állampolgárok, az emberek számára, de a vállalatok számára is. Fontos tudni, hogy mi a helyzet ezen a területen, a fogyasztóvédelemmel, a vállalatok, a vállalkozók jogaival, és úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a nyomást tovább is gyakoroljuk, és ha október 12-ig a tanács nem terjeszt be semmit arra vonatkozóan, hogy az okos termékekkel hogyan akar bánni, akkor megmondom őszintén, nagyon feketén látom a jogalkotás további helyzetét. Itt, uh... Nagyon köszönöm. Reméljük, hogy a tanács előre fog mozdulni. A következő jelentés pedig az Európai Kommunikációs kóddal kapcsolatos. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, itt jó hírekkel tudok szolgálni. Sikerült ugyanis jó sikereket elérnünk, kiegyensúlyozott eredményeket. Az IMCO csapat már az elejéről azért, azért dolgozott, hogy mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára jó legyen a helyzet, win-win helyzetet sikerüljön kialakítani. Nézzük a három oldalú egyeztetésnek az eredményeit. Az első elem az az, hogy az Európai Unión belüli kommunikációnál sikerült mind az SMS-ek, mind a hívások területén maga egy nagy küszöböt megállapítani. 90 cent per 90 cent per perc plusz áfa lesz maximum a hívásoknak a díja percenként, és 6 cent egy SMS, ez lesz a legmagasabb ár, amelyet ezért el lehet kérni az SMS-eket, illetve a hívásokért. A roamingnak, a barangolásnak a felszámolása volt az első pillér, ez pedig a második pillér, vagyis a, a hosszú távú a, maga, a nagy távolságra vonatkozó díjaknak a csökkentése. Ennek a szakbizottságnak, a parlamentnek köszönhetően most már azt mondhatjuk, hogy elérhető áru lesz a telefonálás, illetve az SMS, SMS küldés. Az unión belüli telefonhívásokon kívül még nagyon sok más feladat is vár ránk. Nagyon hamarosan az összes Európai Uniós állampolgár hozzáfér majd a szélessávú internethez, méghozzá jó áron. Nem szabad, hogy akinek nincs internetje, az esetleg más, másodrangú állampolgárként kezelődjön, csak azért, mert mondjuk alacsonyabb bevétele rendelkezik, vagy esetleg vidéki területeken él. A tagállamok szerint vannak olyan árak, amelyek nem megengedhetőek, mert túlságosan magasak. Ebben ezért a tagállamoknak vagy közvetlen anyagi támogatást kell nyújtani, vagy esetleg preferenciális tarifákat kell bevezetniük. Erősebb intézkedéseket vezettünk be a fogyatékkal élők számára is a jelenlegi irányelv csak támogatja, bátorítja az akadálymentesítést, viszont ez most már nem csak támogatható, hanem támogatandó is, és ez megjelenik a szöveg minden egyes részén, minden egyes szolgáltatásban. Együtt az európai akadálymentesítési jogszabályozással. Ez hatalmas eredmény a fogyatékkal élő állampolgáraink számára. Harmadik hát dolog az IMCO mandátuma arra is vonatkozott, hogy az innovációt támogatjuk, támogassuk, ameddig az a fogyasztókat, fogyasztók érdekeit szolgálja, és nem hoz létre túlságosan nagy administratív terheket. Egy olyan irányelvben állapodtunk meg, amely jogi bizonyosságot fog adni a vállalatoknak határokon átnyúlóan, és amely a versenyképességet növeli majd az egységes piacon ugyanakkor a start- startupokat is támogatjuk, az innovációt általában, és elérjük azt, hogy ez az irányelv ne ártson a távközlésnek jövő, a jövőben Európában. Negyedik dolog, sikerült egy ö, mobil köz ö, közjelzési rendszert kialakítanunk. Egy olyan rendszerről van szó, amely SMS-t küld a mobiltelefonra, hogyha valamilyen vészhelyzet történik, és így meg tudunk majd menteni emberek, emberi életeket. Végezetül pedig, elnök asszony, a kompenzációra is szeretnék rátérni, a fogyasztóknak fizetendő kompenzációkra. A fogyasztók azt mondják, hogy nagyon nehéz szolgáltatót váltani, egy egész napra is szükség lehet ehhez. A fogyasztók mm, így egy egész nap szabadságot vesznek ki, csak azért, hogy valamilyen szolgáltatóra várjanak, aki végén nem is jön aznap. Hónapokat kell várni az internetre, vagy a telefonvonalra, arra, hogy ezeket aktiválják ennek véget kell, véget kell vetni, és örülök annak, hogy a mi munkánknak köszönhetően ilyen esetekben kompenzációra lesznek jogosultak a fogyasztók. Nagyon sok pont került még elő, 118 cikk van ebben az irányelvben, csak a legfontosabb pontokra szerettem volna rávilágítani. Ahogyan már említettem, szerintem sikerült jó, kiegyensúlyozott egyez, eh, eredményt elérnünk, és a szakbizottságunk büszke lehet az elért eredményekre. Ezt az egyezményt, megállapodást tegnap az ITRE-ben nagy többséggel fogadták el, és várom, hogy mi is szavazzunk erről majd az októberi plenárison. Szeretnék az összes árnyék előadónak köszönetet mondani. Mindenki nagyon aktívan vett részt. Lambert Van Nistelrooynak, Merli Micének, Julia Redernek pedig különösen szeretnék köszönetet mondani, ugyanis ők nagyon nagy részt vettek ki a munkából. A titkárságnak is nagyon szeretnék köszönetet mondani, ők is végig segítettek minket a tárgyalások során. Köszönöm, és várjuk, várom, hogy a plenárison szavazzunk. Elnök, köszönöm. Köszönöm, Rita, köszönöm ezeket a jó híreket és a jó munkát. Most pedig folytathatjuk. méghozzá a ö, hozzáférésre vonatkozó rendelkezésekről, és akkor meg is adnám a szót Molten Okegárnak. Így van, a negyedik három oldalú egyeztetés során az ötödik cikket eltöröltük, mi pedig ezt parlamentként úgy értelmeztük, hogy a tárgyalások rossz irányba haladtak a bolgár elnökség alatt. Most viszont örülök, ugyanis újra jó úton járunk. Az osztrák elnökség alatt tegnap volt az első ö, so, első ö, háromoldalú egyeztetés, és nagyon örülünk annak, hogy ez a dosszié előre tud mozdulni. A tanács, illetve a parlament is együtt dolgozik ezen a munkán. Nagyon pozitívan állnak hozzá az osztrák kollégák ehhez a háromoldalú egyeztetéshez, és nagyon örülünk annak, hogy előre tudunk mozdulni. A tegnapi háromoldalú egyeztetésen egyébként nem sikerült konkrétan elő, előre lépni, ugyanis a tanácsnak nem volt új mandátuma, de az osztrák nagykövet biztosított minket arról, hogy amilyen gyorsan csak lehet, megszerzi ezt a tárgyalási mandátumot, és így újra el tudunk kezdeni tárgyalni. Három technikai um, témában viszont sikerült már kompromisszumra jutni. A operatív rendszerek, operációs rendszerek esetén megállapítottuk azt, hogy a munkacsoportnak a bizottság, a parlament, illetve szakértőkből kell állnia, ami a végrehajtást illeti, a tanácsnak és a parlamentnek hasonló volt a megközelítése. A célunk az, hogy a parlamentnek az a célja, hogy a fogyasztókat a lehető legjobban védje, és a panaszokat jól lehessen kezelni. A parlament tehát ezen jól dolgozik, és igazán jó, jó volt ez a tegnapi háromoldalú egyeztetés. A következőre pedig majd október másodikán fog sor kerülni, utána a következőre pedig november 8-án. Nagyon jó lenne, hogyha addig sikerülne minden kérdéses részt lezárni. Nagyon köszönöm, elnök asszony! Thank you very much. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Martin. Martin. Nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok a háromoldalú egyeztetésekhez. A következő téma pedig a nem személyes adatok. Itt Anna Maria Koráza bírt az előadónk. Nagyon köszönöm, örülök, hogy itt lehetek, Örülök annak, hogy rekordidő alatt sikerült lezárni a, először is a parlamenti eljárást ennek a rendeletnek a vonatkozásában, utána pedig a háromoldó egyeztetést öt nap alatt képzeljék el a kollégák. Nagyon örülök és köszönöm a az árnyékelőadóknak, a titkárságnak, a jogi tanácsadóknak. Fantasztikus csapatmunka volt ez, és azt láttuk, hogy az összes aggodalmat, kérdést megválaszoltuk, amennyire csak lehetséges volt. Nagyon jó eredményt sikerült elérni a tanácssal. Sikerült a hatályt olyan mm, szélesen megtartanunk, amennyire csak lehet, az adatlokalizációs követeléseket sikerült jól kezelnünk. Ez volt az ötödik szabadság jog itt a belső piacon, méghozzá a szabályoknak a csökkentése. A szabadkereskedelmi egyezmények például Szokorával, illetve Kanadával nagyon nagy lendületet adtak, és igazán gyorsan sikerült konkrét eredményekre jutnunk. Sikerült azért, mert együtt cselekedtünk. Sikerült um, kivételt is megtartanunk, tehát betartottuk a szerződéseket, ami a közbiztonságot illeti. A jogi bizonytalansággal leszámoltunk, a tanács és a tagállamok így már nem tudják aránytalanul újra beve- értelmezni és újra bevezetni a lokalizációs szabályaikat. közbiztonsági intézkedéseket vezetünk be a hatályba, és közbeszerzéseket ott, ahol az adatokat lehet magán úton kezelni, illetve tárolni, hogyha valakinek sikerül nemzeti szinten, például a németeknél az adatokat összegyűjteni, és azokat, tár, azokat kezelni, akkor erre van lehetőség, viszont, hogyha külső szolgáltatókra is szükség van ehhez, akkor közbeszerzést kell kiírni, ez pedig hatalmas előrelépés. Amennyire csak lehet, egyértelműen meghatároztuk, hogy a GDPR és a FFOD között mi a különbség. A személyes adat toknak a kezelése továbbra is a GDPR alá esik, az FFOD és a GDPR között nincs semmiféle átfedés. A vegyes adatokat úgy kezeljük, hogy egy lépéssel előbbre tekintünk, hogyha vannak személyes és nem személyes adatok, akkor ezt a rendeletet kell alkalmazni. A bizottságtól azt kérjük, hogy mm, még mielőtt a rendelet hatályba lép, legyen szíves iránymutatásokat kidolgozni. Négy év van erre, ennek a bevezetésére. Kérjük a bizottságot, hogy határozza meg, hogy hogyan kell ezt az új rendeletet alkalmazni, hogy ez mindenki számára egyértelmű legyen, és jogi bizonyosságot is adjon az illetékes hatóságok megkérhetik a másik tagállamok hatóságait arra, hogy adjanak nekik hozzáférést olyan adatokhoz, amelyekhez, amelyekre szükségük van jogi vagy adózási okok miatt. Az is a célunk volt, hogy a tagállamoknak legyen lehetőségük arányos szankciókat kivetni, amennyiben visszaéléseket látnak a bizottság ellenőrizheti, hogy ezek a szankciók mennyire arányosak, időben mennyire jól vannak mm, kirendelve, mm, igazságosak-e. Az a célunk, hogy ne legyen semmiféle visszaélés. Ami pedig a viselkedési kódexet illeti, az iparnak, az ipari szereplőknek, a kkv sok idő elrendelkezésükre arra, hogy az új rendeletnek megfeleljenek. Szerintem összességében nagyon elégedettek lehetünk. Remélem, hogy a szakbizottságnak támogatást tudunk adni a holnapi szavazáson. Köszönöm. Az utolsó kérdés pedig a CE jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása. Turkano úr pont most érkezik, pont most lép be a terembe. Kérem, ahogy leül, legyen szíves megkezdeni a beszámolót a hermodelő egyeztetésekről. Jó reggelt kívánok, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A harmadik informális trialógus a műtrágyákra vonatkozóan június 19-én került sorra. A második háromoldalú egyeztetés még április 11-én volt. El kell mondanom azt, hogy kétszer késlekedtünk ilyen vagy olyan okokból kifolyólag, de volt egy sor technikai jellegű ülésünk, és éppen ezért sikerült nagyon jól előrelépni. Köszönöm szépen staff kollégáknak, hogy ezt lehetővé tették szeretném elmondani, hogy jó lett volna még lezá- a, lezárni a munkát a bolgár elnökség alatt, de ez nem sikerült, sajnos, mert az MV szakbizottságban nem sikerült jelentősen előrelépni. Nem akarok újjal mutogatni senkire, de ha összefogunk, akkor be tudjuk bizonyítani a tanácsnak, hogy összefogtunk nem lehet egy jogalkotói folyamatot késleltetni. Az IMCO a négy oszlopos dokumentumot, azaz 2000 sort nézett át, az Envinek pedig nem sikerül a 40 oldalas anyagot, vagy 200 sort lezárnia. Én előadói minőségemben mostanáig elvégzett munka alapján az ENVI szakbizottság részéről valamilyen jelzésre várok, jelezék nekem, hogy sikerülhet előrelépniük a tárgyalások során. Az IMCO részéről az álláspont nagyon világos. Remélem, hogy az osztrák elnökség is felveszi a kapcsolatot, és reménykedem abban, hogy a nyár majd elég erőt ad nekünk, hogy elvégezzük a munkát, még az EMI szakbizottságon belül is a kollégák, és akkor tudjuk véglegesíteni ezt a dossziét. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much. I want to... Köszönöm szépen. Akkor Dieter Kárencovának adom meg a szót. Köszönöm. Azt kértük, hogy szeret, azt kértük, hogy utalják vissza a koordinátoroknak a szabásértési eljárás miatt. Köszönjük ezt is. Nos, Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy a kompromisszumos módosítókat fogjuk megbeszélni a, az egészségügyi technológia értékelésről. Nem tudom, hogy a, itt vannak-e a tanácsadók. Ha Buzoly úr, nem tudom, hogy épp ide tart? Uh, Akkor meg kell, hogy várjuk őt. Okay, so uh, concerning our next agenda item, um, uh, Mr. Buzo unfortunately had... Uh... Sajnos egy sürgős uh, ügy miatt uh, az előadónak Bukarestbe kellett visszamenni, úgyhogy csak a módosító javaslatokról tudunk beszélni. Ha jól tudom, az egyik árnyék előadó itt van. Mancova asszony, talán akkor őt kérem meg, hogy mondja el álláspontját. Köszönöm. Nem sok hozzáfűzni valóm van. Egyetértünk a kompromisszumokkal, ugyanakkor pedig azt remélem, hogy a szakbizottság egyetért az, azokkal az egyes módosítókkal, amelyekről nincs szó. Az orvosi eszközöket nem szeretnénk bevenni, a kompromisszumos javaslat tükrében pedig tárgyaljuk, támogatjuk az önkéntes alapon való hatályba helyezését. A tanács, tanácson van most a sor, hogy előre lépjen, és úgy gondolom, hogy ha ezt megteszik, akkor még a ciklus előtt be tudjuk fejezni. Köszönöm szépen, Dita, a tájékoztatást. Nagy örömmel mondom, hogy az ALDE frakció nyomon követi a mostani ülésünket, sőt, itt is van, képviselteti magát, ezt külön köszönjük. Ez azt jelenti, hogy áttérhetünk a következő dokumentumra, és Emanuela majd csatlakozik hozzánk de mivel eh, Szelimovics úr már itt van, én azt javaslom, hogy kezdjük meg a tízes napi rendi pontot az Európai Unió 2019-es évi pénzügyi évére vonatkozóan. Mint mondtam, az előadó Szelimovics úr place uh, she is replacing on the Will she read it now Or just to leave it? I know. No, uh, Mr. Selimovic, I'm sorry, sorry for all this. Uh, because of the... Elnézést kell kérjek. A, a program és a hiányzások miatt uh, egy kis összezavarás van. Veszfálasszonyt uh, és Buzoly úr uh, dokumentumát Katrin Steiner képviseli, úgyhogy meg is adom a szót neki, hogy Veszfál úr nevében mondja el. Bocsánat, de annyira gyorsan zajlanak az események. Megkaptam Veszfál asszonytól egy nyilatkozatot, hogyha a bizottság elfogadja, felolvasom. Először is elnézést kér Kárszen, hogy nincs itt a, a egy EU finanszírozási projektet tám, látogat meg, de támogatja az előadót és a módosítókat. Néhány pontot azonban kiemelne. Az SND támogatja az EU szintű E HTI folyamatot, vagy egészségügyi technológia értékelési folyamatokat az egészségügyi ellátás szempontjából. A betegszervezeteket, egészségügyi és más érintetteket be kell vonni. Ez a jobb rendszer kulcseleme, az átláthatóság és a bizalomé, így a betegek szempontjából is jobb eredmények születhetnek az érintett hálózatának aktív tagjaként üdvözli, hogy széles konszenzus van, a, és kétharmados többséggel fogadták el ezeket a javaslatokat. Remélhetőleg a tagállamok többsége is támogatni fogja. Kéri az árnyék előadókat, minden kollégát és a szakbizottságot, hogy támogassák. Köszönöm, hogy engem meghallgattak. Köszönjük, Katrin. Jó. Szilimovics úr, akkor most megadom önnek a szót nagy örömmel és kérem, hogy a, az általános 2019-es általános költségvetésről beszéljön, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem rövid lenni, de nagyon fontos ennek ellenére, és mindenképpen meg kell vitassuk. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik módosítókat benyújtottak, kiválóak voltak úgy gondolom, hogy sikerül a tervezetben egyetérteni, és igen erős üzenetet küldünk a Költségvetési Szakbizottság felé, hogy a belső piac és a fogyasztó védelem területeit megfelelően finanszírozni kell. Kiegészítéseket küldtek be kompromisszumok alapján, bocsánat, ezek alapján úgy gondoltam, hogy nem kompromisszumokat, hanem minden egyes módosítást különbe veszek. A költségvetési módosítóban a megtakarításokat is szeretnénk látni, ez nagyon fontos, jelenleg különösen, még a belső piac területén is. Nagyon sokat dolgoztam a szakbizottságban is, és más szakbizottságokban is, és az IMKO-ban minden egyes do- beérkező dokumentum arról beszélt, hogy emelni kell a költségvetést. Ugyanakkor pedig tudjuk, mindenki tudja, hogy költségvetési megszorításokra, csökkentésekre van szükség. Ezt követtem tehát annak érdekében, hogy a jövőbeni finanszírozások is egy megfelelőek legyenek. Világos, hogy az EU nem fogja tudni ugyanazokat a dolgokat finanszírozni, és a növekedési területeket, amelyekhez ragaszkodunk, pedig nagyon jók. Egyrészt a finanszírozást meg kell reformálni, másrészt pedig azt is, amit ez jelent. Úgy döntöttem, hogy prioritásokat határozok meg a költségvetési módosítások javaslatára vonatkozóan, plusz négyet. A következő COSME program, a tisztességtelen fogyasztói profilírozás a légitársaságoknál, termékkülönbségek a weben, hozzáférhetőségi követelmények, stb. Minden módosító jó minőségű volt, e, nincs panasz egyre sem, de kell, e, kell fontossági sorrend. Bizonyos területeket a többi elé kell helyezni, és remélem ezt a bizottság is tár, szakbizottság is támogatni tudja szeretnék még egyszer köszönetet mondani, még egyszer a társelőadóknak kiváló volt az együttműködés. Köszönöm, Szilimovics úr, és most az EPP árnyék előadójaként megadom az illetékes kolléganőnek a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy előkészítették ezt a dokumentumot. Néhány módosítót szeretnék csak kiemelni, amelyeket különösen fontosnak tartok. Az egyik a 19-es. Itt az egységes piaci tájékoztatási eszközöket vetettem fel, amelyeket nyilvánvalóan erősíteni kell finanszírozás szempontjából, is. ezt nagyon fontosnak tartom jobb fogyasztói tudatosításra van szükség, több munkát, több pénzt kell erre fordítani. Ezért erre módosított nyújtattam be. A 20-as és a 21-es kapcsán azt javaslom, hogy további forrásokra lehet szükség ahhoz, hogy a legutóbbi jogas, jogalkotási aktusokat érvényesíthessük, például az egységes digitális kapu, gateway, amelyet a jövő hónapban fognak elfogadni, vagy a geoblocking, amit néhány hónappal ezelőtt fogadtak el. Látnunk kell, hogy ezeket, tehát meg biztosítani kell, hogy ezeket helyesen valósítsák meg, ültessék át. Remélem, hogy holnap a szavazáson több kollega lesz, mint most, és hogy az IMCO álláspontja egységes lesz, és erős. Köszönöm mindenkinek a munkáját. Köszönöm én is, Rozsa, és Grapi asszonynak az SMI nevé, SND nevében. Köszönöm szépen. Én is remélem, hogy holnap majd erről szavazunk. Jó volt az együttműködés, köszönöm is az előadónak ezt. Viszont Kicsit meglepődtem, mert az előadó nem támogatja néhány módosításomat, és nem értem, hogy miért. Például a négyes számú módosítást. Igen, néha a KKV-k nehéz helyzetbe kerülnek, és ezekből a nehéz helyzetekből nem tudnak kijutni, mert nincs védelmi politikák, rájuk nézve azokkal szemben, akik a piacon domináns helyzetben vannak. Mindenesetre azért remélem, hogy holnap erről majd szavazunk. Emellett ott van a 11 módosításom. Nem értem, hogy az előadó ezt miért nem támogatja. Én egész egyszerűen azt szúrtam be, hogy etikus versenytársakra van szükség. A belső piacról az etika hiányzik. Én azért remélem, hogy mégiscsak megszavazzák a frakciók ezt a módosítást. Emellett pedig van néhány költségvetési sorral kapcsolatos módosításunk. Reggel, amikor az osztrák elnökséggel találkoztunk, elmondtam, hogy megfelelően kell finanszírozni a KKV-kat. Még egyszer köszönetet mondok az előadónak, Reménykedem abban, hogy holnap a módosításaimat elfogadják. 02-01-02-es költségvetési sorokról van szó. Abban reménykedem, hogy a KKV-k finanszírozását és a fogyasztók védelmét kell biztosítani, a kettő ki kell egymással egyensúlyozni, optimális megoldást kell találni. Szeretném még felhívni a figyelmet arra is, hogy három költségvetési sor, nagyon fontos költségvetési sor, csökkenti a vállalkozás szellemét, ha holnap nem módosítunk megfelelően. A fogyasztókat félretájékoztatják sok esetben. Ilyen jellegű módosításokat tettünk, ehhez irányú módosításokat tettünk. A lényeg az, hogy tájékoztassák a fogyasztókat. A fogyasztónak ismernie kell a jogait, és tudnia kell azt is, hogy mit tehet. A 330401-es költségvetési sor az idevágó. Köszönöm az előadónak az együttműködést, és reménykedem abban, hogy holnap majd optimálisan szavazunk a módosításokról. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy az előadó szeretne még szólni. Lindsay Császónak úr. Jó. Köszönöm szépen. Valóban egyetértek mindennel, ami elhangzott. Semmi megjegyzésem nincs a javaslat, a módosított javaslat módos, a javasolt módosítókkal kapcsolatban. Egyetértek azzal, hogy ezek rendkívül fontos dolgok támogatnunk kell, de úgy gondolom, hogy azért mégiscsak kellenek a priorium, prioritások, mert fontossági sorrend, mert nincs elegendő pénz mindahhoz, amit szeretnénk. Nagyon nehéz ez a fontossági sorrend felállítása. Én egy észszerű megoldást láttam, ezt javaslom, de rendkívül nehéz kérdés. Mindennel egyetértek, amit javasolnak, de szerintem ezek a fontosak. És remélem, hogy a jövőben majd lesz pénz arra, hogy ezekre is ezekhez is eljussunk. Köszönöm. Köszönöm. Valóban holnap szavaznunk kell majd erről a dokumentumról is. Ez azt jelenti akkor, hogy a következő napi rendi pontunk megint Szellimövöcs urat kérem meg, hiszen ő az előadója az uniós vám kódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek meghosszabbításáról, az alkalmazás meghosszabbításáról, úgyhogy meg is adom a szót újra Szelimovics úrnak, hogy mutassa be a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm, hogy erre lehetőséget kapok. Volt már vita erről a szakbizottságon belül, egyértelmű a nagyon sajnáljuk, hogy az elektronikus rendszert nem tudjuk 2020 előtt megvalósítani, ahogy javasoljuk. De az elektronikus rendszer jó működése értelmében úgy gondolom, hogy azt kell biztosítani, hogy a lehető leghatékonyabb legyen a megvalósítás. Ezért a bizottság javaslata szerint a 2025-ig való határidő meghosszabbítás véleményem szerint jó. Úgy gondolom, és remélem, hogy ez mindenki számára elfogadható, hiszen a jogbiztonság mind a vámhatóságok, mind a vállalkozások, mind az állampolgárok számára fontos, hogyha bizonyos elektronikus rendszereket nem tudnának egyszerre bevezetni, akkor bizonytalanság ban lennének. és a papírdokumentumokra kellene támaszkodni. Ugyanakkor szeretném azt is biztosítani, hogy ne legyen további határidőmódosítás. 2025-re a vámhatóságoknak kizárólag elektronikus adatfeldolgozási eljárásokkal kell dolgozni. Ezért tartom fontosnak, hogy a szakpolitikát alkotók teljes mértékben határozottan a felé tartsanak munkájuk során, hogy a 2025-ös határidő teljesíthető legyen. Ezért azt javaslom jelentéstervezetemben, hogy a bizottság minden évben számoljon be a parlamentnek, táv- tájékoztasson a, az előrehaladásról, a kihívásokról, Természetesen üdvözlöm mindannyiuknak a hozzájárulását, az ötleteiket, és örülök, hogy együttműködhetek önökkel, az árnyék előadókkal. Köszönöm szépen. Schwab úr a következő, aki az árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék Szelimovics kollégának mondani a kiváló munkáért, és megköszönni, hogy előterjesztette ezt a dokumentumot. Azt hiszem, nagyon pragmatikus megközelítést választott, és emellett sok minden szól is. De hagyj jelezzem, hogy mi parlamenti képviselőként nem fogjuk tudni ezt hosszú távon elfogadni, hogyha mindig elhatározunk valamit, hátradőlünk, és amikor a végrehajtás határideje jön, akkor elfogadjuk azt, hogy módosítsák. Én örülök annak, hogy Szelimovics úr konkrét menetrendet javasol, de nekem nehezemre esne 25-öt elfogadni, 2025-öt. Mert miért? Miért legyen 2025? Már 2011 kellett volna, hogy a határidő legyen, úgyhogy Szerintem sokkal világosabb, egyértelműbb álláspontot kellene képviselnünk, és rendszeresen meg kell, hogy el kell, hogy igazából nem akarom rendszeresen azt hallgatni, hogy miért nem működnek a dolgok. Vagy működjön a dolog, vagy pedig jelentsék ki a tagállamok, hogy képtelenek a közös határozatokat végrehajtani. Ha pedig ezt megteszik, akkor alássuk el ezt az egész dolgot, az az adófizetőknek is jobb lenne, és a, mert ugye a költségeket mindig az adófizetők fizetik tagállami szinten. Úgyhogy szerintem, mm, ez, megmondom őszintén, ez egy kicsit kritika a, az előadó felé. Szerintem a 2025 elfogadhatatlan, hiszen a tagállamok, amelyek most a meghosszabbítást kapják, eddig semmit nem tettek, úgyhogy a remény is elszáll arról, hogy 25-ig bármit tennének. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha még egyszer össze üljünk. Semmi bajom nem lenne két év hosszabbítással. Mm, ugye az 2022-t jelentene, de az, hogy ezt az egész dolgot a következő ciklusra, vagy az azt követő ciklusra toljuk, az abszolút elfogadhatatlan. Ha komolyan akarunk lenni, akkor a következő ciklusban meg kell ezt tárgyalni, és a végrehajtást ki kell, er-, meg kell le kell tudni zárni, ha pedig nem, akkor vagy egy új lavaslatot tenni, vagy pedig az egészet lezárni, elásni. Köszönöm szépen. Thank you very much um, for uh, this intervention. Köszönöm szépen ezeket a felszólalásokat. A bizottság nincs itt. Szelimovics úr, szeretném még valamit mondani. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyet értek azzal, amit Schwab kollégám elmondott. Komoly probléma az, hogy a tagállamok nem váltják be ígéreteiket. Azért írtuk a szövegbe a 2025-öt, hogy megadjuk a szükséges időt a tagállamoknak, hogy aztán ö, ne mentegetőzhessenek, hogy túl rövid volt az idő a végrehajtásra. Mert akkor el kellene újra halasztani. Igen, egyetértek azzal, hogy komolyan bírálni lehet néhány nem teljesítő tagállamot, akik nem tesznek eleget ígéreteiknek. Én az egyensúly megőrzése véget mondtam a 2025-öt, a bizottságtól pedig évente jelentést kérünk. Teljes mértékben egyetértek Schwab kollégával, Ugyanaz a helyzet még egyszer nem fordulhat elő, nem fordulhat elő az, hogy a tagállamok nem teljesítenek, és hogy ugyanabba a helyzetbe kerülünk, mint korábban. Mindent figyelembe veszek abból, ami elhangzott, és majd később még visszatérünk erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeptember 11-én délig lehet módosításokat benyújtani, és majd meglátjuk, hogy addig mit kapunk. Ezzel ezt a pontot is lezárhatjuk. A néppárti tanácsadók közül, vagy mások tudják esetleg, hogy Médel asszony jön-e már? Jól értettem, Éva Médelt Schwab helyettesíti? Jó, akkor lépjünk a következő pontra. a bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett a belső piaca és a kapcsolódó területek összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapítása. Schwab úrnak adnék szót. Tessék! összpontosítsunk a módosításokra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, Médel asszony sajnos nem lehet itt ma, és ezért elnézését kéri, elnézésüket kéri. Nagy lelkesedéssel gyűrközött neki a munkának, az egységes piaci eh, információs eszköz kapcsolatos munkát lelkesedéssel kezdte el, nem csak a versenyjog, hanem általában véve a belső piaci jog területén a szabály eh, gyenge pontjait vizsgálta meg. Arra a végeleményre jutott, hogy nagyon nagy az ellenállás ezen jogi javaslattal kapcsolatban, nem csak a tagállamok körében, hanem a vállalatok körében is. Médel asszony véleménye szerint van egy sor jogos aggály. Ezeket megpróbáltuk megválaszolni egy sor módosítással, de azért még mindig van egy sor tisztázatlan kérdés is. Médel asszony nagy sajnálattal arra a következtetésre jutott, hogy jogilag ez a probléma csak úgy oldható meg, ha egy másik jogalapot választunk. Ezt kell választanunk. A tagállamok dogmatikusan ellenzik ezt a javaslatot, így nyitott marad az a kérdés, hogy a 114. cikkkel megtámogatható-e a javaslat. Nem lenne felelősségteljes, ha a 43. a 337-es cikkre hivatkozni. Az ha végül a tanács blokkolja a tárgyalásokat, akkor neki kell ezért felelősséget vállalnia. Nincs értelme további módosításokat végrehajtani a parlamentben, ha a végén úgysem lesz megoldásunk. Így Védel asszony azt mondja, hogy az eszközzel kapcsolatos jogalapot módosítsuk. Ez egy alapvető gondolat, nyilván a többségnek kell majd erről döntenie, de a lényeg az, hogy a frakciók ezt majd mind támogatni tudják. Kérdés, hogy a tanács ezzel mit kezd? És kérdés az is, hogy a belső piacon hogyan találjuk meg azokat a gyenke pontokat, meg esetében a bizottság felé nem történik jelentéstétel, ahol még nincs átláthatóság, mert nem világosak a hatáskörök sem. A versenyjog jó alap, és világosan meg kell néznünk azt, hogy az ágazat által összegyűjtött információk közül melyek azok, amelyek kiértékelhetőek így az elemzést a következtetésektől el kell különíteni. A javaslatot én teljes mértékben nem e- elleneztem, csak úgy éreztem, hogy néhány ponton javítanunk kell. Holnapra van betervezve a szavazás. Sajnos a jogalap módosítása lesz a lényeg. Szeretnénk ezt, és ennek alapján a tanácsnak utána tárgyalnia kell majd erről. Az alkalmazási kört Meidel asszony megpróbálta korlátozni, a kollégák számára ez viszont nem volt megfelelő, tehát holnap szavazunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Garpini asszonynak adok szót, aki az SND nevében az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezzel a témával kapcsolatban nagyon sokat tárgyaltam a szakbizottságon belül is, beszéltem az Európai Bizottsággal is, és az érdekelt felekkel is. Be kell vallanunk, hogy a javaslat maga vitatott volt. A bizottság eh, Egyébként nagyon, eh, nagyon sajnálom azt, hogy a bizottság eh, ma nincs itt. A bizottság nem gondoskodott arról, hogy egy biztonságos jogalappal álljon elő. Nyilván könnyű lenne elutasítani ezt a javaslatot, de sok minden van. Igen, rendben van, köszönöm szépen. Akkor, tehát mégis itt van a bizottság. Jó, köszönöm szépen. Én árnyék előadóként találkoztam vele. A jogalap nem volt megfelelő. Nem tartozik ehhez a javaslathoz. Lehet, hogy biztos asszonyt jó szándék vezérelte, de minden egyes alkalommal elmondtuk, hogy a javaslat belemegy a szubszidiaritásba, hozzányúl ahhoz, és a szubszidiaritáshoz. Kérdés, hogy hogy történik a derogálás, hogy néznek ki a KKV-k mentesítése. Nagyra tartom az előadó módosításait. Az árnyék előadók megpróbáltak megoldást találni. Holnap a szavazás közben az SND módosítását kellene megszavazni, azért, hogy ugye a parlament jogi szolgálata elmondta, hogy a bizottságnak nincs jogalapja. Így a legjobb az lenne, ha erről a módosításról, szavaz, módosításról szavaznánk Nikolá és más kollégák módosításáról, azért, hogy kikerüljünk ebből a helyzetből. Emellett ott van az előadói módosítás, amelyet több frakció támogat. A frakcióm ma este fogja megbeszélni a mi álláspontunkat, azzal kapcsolatban, hogy mi lenne, ha elutasítanánk a bizottsági javaslatot. Mindenesetre holnap szavazáskor döntünk, szavazással döntünk. Én úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata, mely arra vonatkozott, hogy legyen egy rendeletünk arra, hogy a bizottság közvetlenül megkereshesse és megkérdezhesse a vállalatokat, nem támogatható. Nem világos a felépítése. Talán a bizottság egy új javaslattal fog majd előállni. Én értem, hogy a bizottság a piacot jobban akarja felülgyelni, értem, hogy a Volkswagen ügyből indul ki, de azért ott vannak a nemzeti hatóságok, a bizottság ezeket megkeresheti dönthet jogsértési eljárásról olyan esetben, ha egy tagállam nem tart tiszteletben egy bizonyos irányelvet vagy rendeletet, de nem megoldás ez a javaslat. Majd meglátjuk holnap. Az SND javaslata, mely figyelembe venné a parlament jogi szolgálatát, szolgáltánk véleményét, az lenne a megoldás, tekintettel arra, hogy milyen helyzetben vagyunk jelenleg. Köszönöm az ECR nevében. Danton úr, tessék. Köszönöm. Szülők úr nevében szeretnék beszélni. Köszönetet mond az előadónak és árnyék előadóknak. Véleménye szerint ez a dosszié meglehető szkepticizmust kapott, és ez helyén valóan volt így. A bizottság azt akarja, hogy a vállalatok struktúrával, árazási politikával, termékekkel, a földrajzi elosztással és a személyzeti szerződésekkel kapcsolatban információkkal lássa el a bizottságot, de a, kormány, a, a vállalatokra vonatkozóan a meghallgatásokkal, megkérdezésekkel, tanulmányokkal már így is megfigyelheti a vállalatokat, és emellett az Eurostatnak adatokat kell, illetve a nemzethatóságoknak adatokat kell szolgáltatniuk, tekintettel arra, hogy mennyi adatot kapott mostanáig a bizottság, a legutóbb, a legtöbb vállalati panaszt el is utasított a bizottság. Jelentős munkát jelentene ez a javaslat, holott kevesebb uniós hatáskört kellene biztosítani, ha a tagállami szinten jobban megoldható a helyzet. Emellett a bizalmas információk esetleges kiszélvártatásának nincsenek megoldásai, és minden attól függ, hogy a bizottság mit gondol, és nem a vállalat. A javaslat nem zárja ki azt, hogy a megszerzett adatot felhasználják a vállalat ellen, tehát nem csak a tagállamok ellen lehet eljárni, nem mondják ki azt sem, hogy a vállalat információt kell, hogy benyújtson még akkor is, ha megsértett, vagy nem sértett meg uniós jogot. Ez egy világos, ez egy veszélyes út lenne a vállalatok számára. A szankciók, bírságok kérdése is problémás előfordulhat, hogy bizonyos üzleti modelleket be kell majd szüntetni az Unióban, ha a bizottság úgy gondolja, hogy veszélyeztetik a belső piacot. Szalik úr úgy gondolja, hogy itt a túlszabályozás esete forog fenn, és zavarni fogja a belső piac működését. Nyilvánvalóak az ezzel járó hátrányok. Bürokratikus terheket rónánk a vállalatokra, előfordulhat, hogy eh, a vállalatok az információk miatt saját magukat hozzák eh, kellemetlen helyzetbe. Nem megfelelő a jogalap sem, és éppen ezért Szolik úr a parlament jogi tanácsadóinak véleményét támogatja. Köszönöm. Alde, az Alde frakció nevében Szerimegovics úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdem, hogy köszönetet mondok Éva Meidelnek, hogy ilyen jó munkát végzett, lehetőségei szerint a legjobbat. Nehéz helyzetben, nehéz dossziéval kapcsolatban kellett munkát végeznie. Szerintem mindent megtettünk, hogy kiderítsük, hogy melyek azok az érvek, amelyek a dosszié mellett szólnak. Túl sokat nem találtunk, viszont hátrányokat igen, nagy hátrányai vannak ennek a javaslatnak, melyeket mindenképpen figyelembe kell venni. Ilyesfajta információk bekérése csak nem mindenkitől, nem az az alapon, hogy a vállalat gyanús, hanem valaki más a gyanús, olyan rendszert hozna létre, melyben büntetjük az olyanokat, akik nem hajlandóak egymásról információkat elárulni. Nem így kellene ezt a kérdést kezelnünk. Az én javaslatom nem a jogalapra vonatkozik. Szükségünk le, kellene, hogy legyen, szükségünk van egy ilyen jogszabályra, viszont nem ezt kellene elfogadnunk. A jogalap probléma egy további probléma. Az egyetlen lehetséges módon javasoltunk mi, az javaslat elutasítása mellett fogunk szavazni, nem kellene egy ilyen jogszabályi javaslatot elfogadnunk. Ha nem sikerül elutasítani a javaslatot, akkor a parlament jogi szolgáltának véleményét fogjuk támogatni. Az ALDE nem ellenzi gyakran azt, amit a bizottság tesz. Viszont ezt a javaslatot egyáltalán nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen! Most pedig az Európai Bizottság képviselői kapnak szót, akik itt vannak. Köszönöm szépen, elnök asszony! A jogalapról szeretnék beszélni. Ez a lényeg, a többi mellékes, minden attól függ, hogy a jogalapítály mit hoz. A bizottság továbbra is bízik abban, hogy a bizottság által javasolt jogalap marad, a szerződés 114. cikkét nem vehetjük ki a javaslatból. Ha azt nézzük, hogy a javaslatnak mi is a célja, akkor világossá válik a számunkra, hogy a rendelet célja javítani a belső piac működésén, úgy, hogy nagyon célzott, konkrét információkat gyűjtünk be. Ragaszkodunk tehát, az, még, az nem egy általános információs, információgyűjtési rendszer, ahol jó lenne, megfelelő lenne a 337-es cikk, mert itt szoros a kapocs a belső piacsal, tehát a 114. cikkre szükség van. A hatásvizsgálat egy sor példát felhozott a közbeszerzéstől, a geoblokkoláson keresztül a pénzügyi rendeletig, olyan területekre, ahol az mit javítana a belső piac működésén, és segítene bizonyos problémák megoldásában. Lehetőségünk volt ezeket a példákat jó néhányszor bemutatni, itt is. Még egyszer elmondom, hogy a belső piac a lényege a javaslatnak, így szükségünk van a 114. cikkre a jogszabályban, nem lehet hogy ezt a jogalapot kivenni. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy a parlament nem fog részt venni a javaslattal kapcsolatos vitában, holott ez belső piacsal kapcsolatos, a belső piaci jogokkal kapcsolatos. Ha a javaslatnak vannak gyenge pontjai, megről említést is tettek néhányszor a mai napon, ezeket módosíthatjuk. Egy jogszabályi folyamatban tehetjük ezt meg. De a gyenge pontok még nem jelentik azt, hogy a javaslatnak nincs jogalapja. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Andrea, szeretnél néhány záró megjegyzést tenni? Igen, nagy örömmel, elnök asszony. Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a hozzájárulásokért. Azt látom, hogy a dosszié tekintetében eltérnek a vélemények egymástól. Tudomásul vesszük azt, amit a bizottság elmondott, megértjük, azt, amit elmondtak, de figyelembe kell vennünk azt, hogy a vállalatok félnek, mert nem látják, hogy hol lesz ennek a vége. Emellett volt egy sor olyan vélemény, amelyet itt már megvitattunk. Az egyetlen kiút, és az egyetlen mód arra, hogy biztonságos környezetet építsünk ki, az, hogy járunk el mint amit Méde asszony javasolt, alapozzunk a 337-es cikkre, bár ez némi késlekedést okoz, de csak akkor járható a tanács hajlandó megvizsgálni ezt a javaslatot. Méde asszony meg van győződve arról, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy ez a dosszié életben maradjon, remélhetőleg megtaláljuk a szükséges többséget és reménykedünk abban, hogy később majd tudunk erről vitatkozni. Mindenesetre meglátjuk, hogy mi lesz majd holnap. Igen, köszönöm szépen, igen, holnap reggel szavazunk a dossziéról, és akkor majd meglátjuk, hogy ennek mi is lesz az eredménye. Ezzel a délelőtti ülés szakot lezárom. Köszönöm a kollégáimnak a rugalmasságot, mert a program néhány ponton változott. Köszönöm a rugalmasságot, és találkozunk délután. Köszönöm.